támogatni ezt a lépést, és demonstrálja, hogy az eurozóna nagyon is életben van. Köszönöm, lezárom a vitát. A szavazásra szerdán kerül sor. Most az egyperces felszólalások következnek. A 150-es cikk értelmében Antonescu asszony az első felszólaló. Mulțumesc, doamnă președinte România és multe alte state ale Uniunii Europene. Köszönöm, elnök asszony. Romániában, csak nagyon sok EU országban úgynevezett vegyi boltok nyíltak, amelyek vegyi anyagokat árulnak. De be kellene tiltani ezeket az anyagokat. Mind a mellett, ahogyan ezek a boltok működnek, a legális ö, ilyen jellegű anyagok még mindig veszélyesek. Szükség van még nagyon sok rendelkezésre. Nagyon sok ö, román ö, szervezet figyelmeztet arra, hogy ö, ezek ö, az anyagok veszélyesek. Ez a veszélyes ö, jelenség sajnos terjed ez talán más EU e országban is problémás, ezért az EU intézményeknek kellene a drogok ellen felvenni a harcot. Köszönöm. Micro. It's okay now. Mulțumesc, doamnă președintă. În România se continuă... Köszönöm, elnök asszony. Romániában továbbra is visszaélnek a hatalommal, itt a jobb oldalra gondolok. Harcolnak a szólásszabadság ellen, egy törvénytervezetet nyújtottak be Romániában, amely az állami tévé működéséről szól. Ez a szólásszabadság elleni támadás, és ez a törvénytervezet aláássa a szabadságjogokat, nincs összhangban a nemzetközi szabályokkal. A vállalatok maguk is felléptek ez ellen. Örülnénk, hogyha az emberi jogi egyezmény tizedik cikkének megfelelően garantálnák a román hatóságok ezt a jogot, találjanak egy demokratikus mechanizmust, amely lehetővé tenné a közszolgálati rádiónak és televíziónak, hogy európai módon tisztességesen működjenek. Köszönöm, Alfánó asszony következik. Presidente, grazie. Soltanto un attimo. Questo è quello che accadrebbe se in Italia una legge Elnök asszony, ez történne akkor, hogyha Olaszországban elfogadnák a szenátusban azt a törvényt, amelyet a képviselőháza múlt héten elfogadott, mert ez az olasz törvénytervezet azt mondja, hogy az újságírókat le lehet hallgatni, a blogolókat le lehet hallgatni. Ez az európai egyezme, emberi jogi egyezménybe ütközik, ahol az információközlés és információhoz jutás eh, szabadságát is biztosítsák. Hadd hívjam fel a figyelmet tehát erre a problémára. Itt valójában egy elképesztő cenzúráról van szó. Adok egy egyértelmű témát. Apám újságíró, a mafia gyilkolta meg, és az elmúlt években értettük meg újságírók segítségével, lehallgatások segítségével, hogy miért ölték meg, azért ölték meg, mert valaki veszélyesnek találta, és attól tartott, hogy miatta kerül börtönbe. Köszönöm, Nikolson úr. Szeretném felhívni a tisztelt ház figyelmét Észak-Írországban a regionális önkormányzat helyzetére ahol egy csomó büntetést kellett fizetni, azért, mert hogyan támogatták a gazdákat. Szeretnék egyértelműen fogalmazni. Értem, hogy követni kell az eljárásokat, de szeretnék rámutatni arra, hogy 3 millió euróról van szó 5 éves időszak alatt. Ezért azzal kell érvelnem, hogy egyáltalán nem fair ez a döntés, és nem arányos összeget állapít meg. Mindannyian tisztában vagyunk a költségvetési szorításokkal egész Európában, és tudjuk, hogy az államháztartás is szenvedni fog ettől Észak-Írországban. Nem tudom, hogy tulajdonképpen ki a hibás, de nem föltétlenül a gazdák, mert ők nem szándékosan jártak el, esetleg az észak-ír költségvetés volt a hibás, hogy nem tudott fizetni ilyenkor? Köszönöm, Szondegárd. Köszönöm szépen, Szondegárd úr. Buzek, köszönöm szépen, kedves elnök asszony, az elnök úr, Buzek úr egy eléggé agályos beszámolót tartott Iránról, és tudom, hogy ez egy diplomáciai finomkodás, hiszen a helyzet katasztrofális. Az emberi jogi aktivistákat üldözik, a vallási kisebbségeket évekre bezárják a legkisebb vétségekért, és hasonló visszaélésekre nap mint nap kerül sor. Az ellenzéket megfélemlítik. Az elnök úr is említette, hogy az előző ülés óta az Európai Parlament megpróbálta felvenni a kapcsolatot az iráni külügyminiszterrel. Milyen a helyzet a hivatalos látogatások kapcsán? Fadim Tudor úr kap szót. Hölgyeim és uraim, néhány héttel ezelőtt egy rövid film készült rejtett kamerával, és ez az újságok címlapjaira került. Öt. 100 ezer font pénzre zsarolták meg azért, hogy a férjét elegedjék, és egy biztonságos megoldást igyekeztek találni a problémára. A hölgy azt mondta, hogy részeg volt, és senkit nem tudott volna átverni. Ö, az ő megemlékezésére szerintem minden országban egy emlékművet kéne emelni. Ugyanis számos híres ember titkaihoz egyszerre nem lehet hozzáférni. Több mint 200 évvel ezelőtt Napóleon, amikor a Szent Helena szigetén a végrendeletét írta, akkor megemlékezett a család útjáról, és ezt tulajdonképpen ma már a mai értelemben támogatá, vagy a háború támogatásának lehet tekinteni. Az elnök asszony félbeszakítja. gracias presidenta eh, quería. köszönöm elnök asszony ki szerettem volna használni ezt a helyzetet hogy gratuláljak a spanyol elnökségnek az erőfesztéseiért hogy ezt a közös álláspontot kialakítsa Kubával kapcsolatosan, és új kapcsolatot, új alapokra helyezzük a kapcsolatot Kuba és az Európai Unió között az emberi jogok alapján. Ez a politika nem volt eddig sikeres, hiszen a kubai diktatúra nem engedett az álláspontjából az elnökség januárban, ez év januárjában, amikor egy küldött egy hivatalos látogatást szeretett volna tenni a szigeten, a az emberi jogok helyzetének vizsgálata céljából. Köszönöm szépen. Thank you, uh, Mr. Kozlik. Köszönöm, Kozlik úr. Ďakujem pekne, vážený pán prezident. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az új jobboldali magyar kormány Orbán miniszterelnök vezetésével, amelynek többsége van a magyar parlamentben, súlyos nacionalista cselekményeket követel például a kettős állampolgársággal kapcsolatosan, amely törvény lehetővé teszi, hogy magyar állampolgárságot kapjanak a szomszédos országokban élő magyar etnikumú személyek kifejezetten csak az etnikumuk alapján ez a törvény területen kívüli hatállyal bír, a kormány nem is kíván erről tárgyalni a szomszédos országokkal, ez megsérti az Európai Unió alapelveit. A magyar politikai körök a trianoni szerződése kapcsolatosan próbálnak kétségeket kelteni. Ez figyelmeztető jelzés Európa számára. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Mr. Trantis. Köszönöm, Trentis úr. Nicolescu? Nicolescu úr. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Potrivit ziar... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy eh, ez év május 31-i olasz cikk szerint eh, bizonyos eh, biztosított társaságok egy nemzeti kockázati díjat szerznek, ezért olyan országokban, ahol Románia, például Románia és Bulgária, ahonnan sok menekült származik, illetve sok bevándorló, magasabb biztosítási díjat kell, hogy fizessenek. Ez ellentmond az diszkrimináció ellenesség elvének. A kérdésem, amit fel szeretnék vetni a parlament előtt, hogy ez a gyakorlat megfelel ez európai jogszabályoknak, amelyek a diszkrimináció elleni szabályokat fogalmazzák meg, Jotova asszony. Köszönöm szépen. Én nekem elvben a Schengenről kéne beszélnem, de ennél sürgősebb dolog is akadt. A parlament nagyobb hatáskörrel fogja felhatalmazni az Eurostatot a költségvetések ellenőrzésére. Bulgária az az egyetlen egy ország, ahol most az Eurostat nem, a közeljövőben folytat majd ellenőrzést, megvizsgálva a bolgár államadósságra vonatkozó statisztikákat. Néhány nappal ezelőtt Bulgária helyzete a nemzetközi piacokon romlott támogatjuk az Eurostat újabb hatáskörét és megnövekedett szerepét, de úgy gondoljuk, hogy tartózkodnunk kéne attól, hogy előzetesen megítéljenek egy országot, ami a hírnevét rontaná. Elemezni kéne, hogy történtek-e visszaélések. A bolgár kormány egyértelműen rosszul kommunikált a bizottsággal, de nem helyes, hogy az országot tulajdonképpen példaként kiragadják annak alátámasztására, hogy növeljék az Eurostat hatáskörét. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A 2000 2008-as választásokat követően az iráni hatóságok tovább folytatják az emberi jogok lábbal tiprását, a nők jogainak lábbal tiprását. A legfelső vallási vezetők és szolgálatok is megerősítették ellenőrzésüket az egész országban. A közelmúlt 2006 81 fogvatartottat szabadon bocsátottak, további 50 személlyel együtt. Ugyanakkor viszont a tárgyalások rettenetes körülmények között zajlottak. Nem hunyhatunk szemet az emberi jogok megsértése felett, 2010. február 10-én elfogadtunk már egy állásfoglalást, de én azt hiszem, hogy erőteljesebben is fel kéne lépnünk, és az érintetteknek, az üldözötteknek menedékjogot kellene biztosítani az EU-ban az ENSZ határozatának megfelelően. Köszönöm, Dotz asszony. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Én szeretném megosztani önökkel az aggájaimat mivel az Észak-Írországban a terrorizmus kezd el fokozódni. Maffett úr a lojalista paramilitákkal vádolták, hogy kapcsolatot tart fenn. Az különböző bűncselekmények elkövetőivel szemben fel kell lépni, és nem engedhetők meg a gyilkosságok elszaporodása. Észak-ország, eh, Írországban a terrorizmus már igen veszélyes méreteket öltött az elmúlt években is, és remélem, hogy a kollégák és a képviselőtársak is támogatnak abban, hogy támogatjuk azokat, akik Belfastban a jobb útat akarják járni, és elítéljük ezeket a gyilkosságokat elítéljük a terrorizmus minden formájában. Teixeira úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Éppen most írtunk alá egy szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Unió részéről, amely alapvető fontosságú élelmiszeripari termékekről szól, többek között a banánról. de ez a szabadkereskedelmi megállapodás véleményünk szerint nem megfelelő, és az Európai Unió ultraperiférikus régióit nagyon negatívan érinti. Ez többek között igaz a Kanári-szigetekre is, amely a banántermelésben 20%-ot veszített piaci részesedéséből. Nagyon jó lenne, hogyha felülvizsgálnánk ezeket a megállapodásokat, az ultraperifér régiók szempontjából, mint amilyen Madeira vagy a Kanári-szigetek. Szerintem kompenzációs intézkedésekre lesz szükség. Köszönöm szépen, Bauer Edith parancsoljon. A <clears throat> közép európai régió talán soha nem látott módon szenved az árvizektől. lengyelország magyarország csehország mellett szlovákia is rendkívüli módon sújtotta az árhullám

în următoarele nouă luni comisia statele membre i parlamentul european Köszönöm szépen, az Európai Parlament és a tagállamok eh, meg kell, hogy találjanak egy új megoldást a TNT hálózatokra és a eh, összekapcsolásra. A TNT rendszer, infrastruktúra, szállítási rendszer is nagyon fontos eh, szerepet játszik az EU 2020-as stratégiájában kohéziós szempontból is nagyon fontos eszköz, az interoperabilitást biztosítja. A gyorsvasút hálózat is ehhez kapcsolódik, amely kiszolgálja a különböző európai fővárosokat. Ide tartozik a modernizációja a folyóvízi folyami utaknak, növelni kell 11-ről 20%-ra kohéziós politikán belül súlyát ennek a hálózatnak, hiszen csökkenteni kell a különböző régiók közötti fejlettségi különbséget. A társfinanszírozást a bizottságnak növelnie kell, különösen a szállítási ágazatban. Köszönöm, Watson asszony. Madam President. Watson úr. Azért szóltam, mert szeretném fel hívni a figyelmüket a Manipur állambeli blokádra. Ez április 12 a óta tart. Blokkolták az élelmiszerellátást, az, a gyógyszerellátást két és fél millió ember számára. A, nem tudják ellátni a kórházakat, az alapvető cikkek ára több mint 300%-kal nőtt a fekete piacon. Különösen a gyermekeket sújtja ez a nága törzshöz tartozó személyekkel kapcsolatos ez a konfliktus. Fel kell hívni az indiai kormányzatot arra, hogy oldja meg a helyzetet, és hogy ruházzák fel a katonaságot speciális jogkörökkel, hogy ezt a humanitárius válságot megoldják. Ez majdnem olyan súlyos, mint a gázai válság, tőkés úr.

Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság most készíti el a nyugdíjakra vonatkozó kartát, és mi is vitát fogunk folytatni ebben a témában. A fő irányvonalaknak a feladata, hogy megoldják a demográfiai és költségvetési problémákat a tagállamokban. Figyelembe véve, hogy a népesség mindenütt előregedik, a nyugdíjak egyre nagyobb terhet rónak a költségvetésekre, figyelembe véve a tagállamok politikai helyzetét. Garantálnunk kell, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítsunk a nyugdíjasok számára. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ők egy nagyon fontos célcsoport, alternatív jövedelemforrással nem rendelkeznek, tehát ragaszkodom ahhoz, hogy ez egy nagyon fontos prioritása legyen az anyagnak.

Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy itt a szegénység elleni harc évében nagyon sikeres harcot folytattunk a szegénység ellen. Amikor a szociális miniszterek legutóbbi csúcsülése volt, akkor sikerült elfogadni egy nagyon fontos célkitűzést a szegénység elleni harcban. A belga államtitkár maga is szerette volna az ambíciókat emelni, és én is úgy vélem, hogy a szegénység elleni harcban számszerűsített célkitűzésekre lenne szükség. Nagyon sok más miniszter is harcol ezekért a célkitűzésekért. A belga kormány nagyon ambiciózus programot dolgozott ki, és mivel a belga elnökség következik, a szegénység elleni harcot mindenképpen prioritásnak fogjuk kezelni. Teljes mértékben meg vagyok róla győződve, hogy aktív és elkötelezett lesz a belga elnökség, és minden szociális célkitűzést megvalósítunk. Köszönöm szépen, Luan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Idén a Dunamenti országokat igen súlyos árvíz sújtotta, és ez komoly kárt jelentett a közösség számára az üzleti vállalkozói tevékenységre is nagyon súlyos hatással volt az árvíz, és ezt figyelembe kell venni. A legutóbbi viták Konstancában, Romániában kiemelték, hogy újabb és intenzívebb figyelmet kell fordítani a Duna mentén élő népeknek, és ezt innovatív intézkedésekkel is meg kell támogatni annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk az árvizek okozta károkat. Egyébként a régiónak óriási károkat kell elszenvednie nem csak a vállalkozások esetében, hanem a fejlesztési potenciál tekintetében is. Tehát ezekkel a kihívásokkal szembe kell néznünk, hogy az árvíz okozta károk minimális szinten maradhassanak. Köszönöm szépen, Szikulina úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék egy nagyon fontos témában szólni a házban, nevezetesen a szólásszabadságról. Nagyon fontos ennek a jognak a megőrzése Máltán is a médiák szintjén. Máltán törvény írja elő a különböző tévé, magán tévé társaságok esélyegyenlőségét, egyenlő feltételek mellett történő működését. Ugyanakkor viszont előfordulnak olyan esetek, amikor nem mindenki adhat hangot nyilvánosság előtt a véleményének. A saját példámon is elszenvedtem ilyen elhallgattatást, amikor bizonyos beszédeim nem jelentek meg a nyilvánosság előtt, amit én igen sérelmesnek tartom, tartok. Éppen ezért szerintem minden politikai erőnek fel kell emelnie a hangját. A legtöbb máltainak igen, komoly elvárásai voltak az EU tagság tekintetében, ami az értékrendet illeti. Most azonban egy meglehetősen zavaró tendenciát látunk. Én megkövetelem, hogy demokratikus jogaimat mindenütt tiszteletben tartsák. v enem od zadnjih nastopov sem opozoril na problem. Köszönöm, elnök asszony. Valamelyik korábbi felszólalásomban rámutattam egy problémára, amelyet több tanulmány is bizonyít. Visszalépés ez a demokrácia területén, az Európai Unióban és globális szinten. Szeretnék arról beszélni, hogy ez egy indexhez is kapcsolódik, amely a média szabadságot jellemzi. Különösen az új tagállamokra igaz ez. Szlovénia példájával élnék, a sajtószabadsági listán Szlovénia hét helyjel hátrébb került. Az átmenetet átélő országokban úgy látszik mi vagyunk, nálunk a legkiszolgáltatottabb a média, hiszen a tőke uralkodik rajta szakmai hiányosságokat és tapasztalatbeli hiányosságokat is tapasztalunk, úgy gondolom ez általános trend, de erre rá kell mutatnunk, és felhívnám az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki egy hatékony stratégiát a média szabadság korlátozása ellen, és erről adjanak objektív tájékoztatást, hiszen ez az egyik alapvető szabadságjog. Köszönöm

Következő felszólaló. Gutiérrez asszony, köszönöm, elnök asszony. Az európai iskolák végzetjeinek a végzettségét nem fogadja el a spanyol minisztérium, és ez diszkriminatív és igazságtalan elbánás. Ez az európai iskolákba beiratkozó gyerekek, akik sok nyelvet beszélnek, mégis sokkal rosszabb jegyeket kapnak, és sokkal rosszabb esélyekkel indulnak a továbbtanulásban, vagy kiesnek az oktatási rendszerből. Nem tudjuk elfogadni ezt a diszkriminációt. Ez alapvető diszkrimináció, amit egy európai ország nem engedhet meg magának egy ilyen igazságtalan és diszkriminatív elbírálást az iskolásokkal szemben Meló úr. Sr. Presidente, uma denúncia e um apelo. A denúncia de um crime ambiental. Egy környezetvédelmi bűncselekményről szeretnék beszámolni. Több ezer tonnányi veszélyes hulladékot raktak le Észak-Portugália egy sűrűn lakott területén az elmúlt években a talajvizet is megszennyezte ez a szennyezőanyag, cink, kadmium, króm és egyéb vegyi anyagok kerültek a vízfolyásokba, a portugál hatóságokat tájékoztatták, mégsem tettek lépéseket. A szocialista kormány akkoriban reagált egy parlamenti felszólalásra, azzal, hogy nem történt meg ez a hulladék lerakás. Végül is kiderült, hogy mégis megtörtént. Felhívom az európai intézményeket, hogy avatkozzanak be, és már kértem a bizottságot a fellépésre, most az Európai Parlamenthez szólok, hogy ítélje el ezt a lerakást, és követeljen lépéseket. Remélem most már meg tudjuk oldani ezt a lépést finalmente signora presidente la parità uomo donna di certo non si raggiunge anticipando. ami a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget illeti ettől még igen távol állunk mondja iacolino képviselő. Elég komoly célkitűzéseket tűztünk ki magunk elé, többek között a munkavállalás és a nyugdíj tekintetében, de sajnos a kormányok nem tudták megvalósítani ezek célkitűzéseket. Úgy látom, hogy a motiváció sem óriási sok kormány részéről. Mindenképpen szeretnénk, hogyha odafigyelnénk mindkét nem elvárásaira, specificitásaira, és amennyiben nem valósul meg a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség, akkor kompenzációs intézkedésekre van szükség a nők érdekében. Az imént egy kollégám szintén beszélt arról, hogy egyszerűen nincsenek meg a megfelelő törvények Európában, legalábbis Olaszországban nincsenek meg, ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjuk biztosítani a nők jogait. Úgy vélem, hogy ez alapvető jog lenne. Köszönöm. Zabostka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Június 3-án Padovéze egy gyilkosság áldozatául esett Törökországban. Két megjegyzést szeretnék ehhez fűzni. A gyilkosságot elkövető mentálisan labilis személy volt, ezt még a nyomozás megkezdése előtt megállapították. Nagyon nehéz amellett érvelni, hogy ez az elkövető egy vallási, extrémista, szélsőséges vallási ember lett volna. A néppárt elnöke is reagált az eseményre, és tulajdonképpen itt nem mást látunk, mint a média nagyon sikeres közreműködő tevékenységét hiszen vagy hallgatnak bizonyos dolgokról, vagy pedig egyfajta gyűlöletkampányba fognak. Tehát kérem, hogy az Európai Unió is szoros figyelemmel kíséri a nyomozást, és akadályozza meg a vallási előítéletek elszaporodását Törökországban. Végezetül Higgins úr kap szót. Köszönöm szépen. Három különböző munkás város családjai ma a Dublini eh, városháza előtt tiltakoztak az ellen, hogy az uszodát bezárják, eh, arra hivatkozva, hogy nincsenek eh, pénzügyi források. Egy olyan közös, olyan városokról van szó, ahol a munkanélküliség már így is nagyon magas, nagyon alacsonyak a jövedelmek. Az uszoda bezárása nem más, mint egyfajta barbár cselekmény, egy önkényes költséglefaragás az ír kormány részéről. Az uszoda üzemeltetése körülbelül 1 millió euró lenne egy évben, miközben a kormány 30 milliárdot vág a bankok után. Írországot és Dublint választották Európa sport